Good afternoon, dear colleagues. Kedves kollégák, jó napot kívánok, elnézést kérek a kis késésért, de Ukrajnában félik a választásokat, és az ukrán média szeretné tudni, hogy hogyan fogunk majd három hét múlva megfigyelni harmadszor Koszovó és Grúzia után harmadszor hogyan fogunk eljárni. A az AFET ülés egy része két kérdésre koncentrál. Egyik az EU szerepe az ezben, olyan lehet jobban elérni, a az uniós külföldi célokat, és megváltozott egy kicsit a napi rend, esetleg Christian Lefflerrel, a kubai kapcsolatokról ki, a felelős, ő, ő a felelős a kubai kapcsolatokért, és az olyan információról majd máskor beszélünk. Úgy tekintem, hogy a napirendet elfogadtuk, és azonnal rá lehet térni a harmas pontra. Második vizsgál a Pávo Verinen kollégánk dokumentumának vizsgálatára, többen is ezen keményen dolgoztak az utóbbi hónapokban. Ez a jelentés az a e foglalkozik, az EU hogyan tud jobban elhelyezkedni az ENSZ rendszerben, hogy megvalósítsuk külpolitikai céljainkat. 322 módosító született, esznyújtott el öt más szakbizottság készített véleményt erről a jelentésről, és tudjuk, hogy a, az előadó és a shadowk 24 kompromisszumot dolgoztak ki ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Azt is tudni kell, hogy ez a jelentés nem az éves jelentés jelentés, hanem megpróbálom beazonosítani, hogy az ENSZ rendszert hogyan használható fel az EU-s külpolitikai célok elérésére, és hogy tudjuk maximalizálni hatásunkat a világ szervezetben általában. Most pedig megkérném Marajnen kollégát, hogy ő mondja el, hogy időközben mi történt, és szeretnék emlékeztetni, hogy holnap reggel lesz a szavazás. Verejnen úr, önnyi a szó. Elnök úr, kedves kollégák, köszönöm szépen, elnök úr, amiért bevezette a jelentés gondolatát, ez nem az éves ENSZ jelentés, hanem egy olyan jelentés, amelynek a célja megerősíteni az EU-t, az EU lehetőségeit, hogy a globális történésekbe legyen bele szól, szóljon. Azt javaslom, hogy a cím tágabb legyen, és az Európai Unió globális szerepével foglalkozik, de itt az ENSZ-re koncentrálunk, De hát ez nem nagy korlátozás, mert az ENSZ rendszer minden multilaterális együttműködésre kiterjed. Mi hiányzik a jelentésből? Nos, a bilaterális kapcsolataink az EU-n kívüli országokkal és országcsoportokkal. A globális multilaterális kérdések azonban megjelennek ebben a jelentéstervezetben, hogy megerősítsük lehetőségeinket elérni a külpolitikai célokat globális szinten. Először is erősítenünk kell a lehetőséget az ENSZ rendszer számára, hogy globális irányítást tudjon gyakorolni. Másrészt pedig legyünk képesek a magunk befolyását használni az ENSZ rendszerében. Nos, ezt javasolja ez a jelentés. A szerkezete a jelentésnek nagyon egyszerű. Először idéztem a külpolitikai célokat, ahogy azt a szerződésre fogalmaz az EU számára, aztán az ENSZ rendszert vizsgálom, aztán operatív paragrafusok jönnek arról, hogy hogyan lehet elérni a jelentés céljait. Az ENSZ rendszernek két oszlopa van, két pillére van, mióta 50 éve ö, megszületett a rendszer a ö, biztonsági tanács és a gazdasági szociális tanács a biztonsági tanács erősítését, funkcióinak bevítését megfogalmazom a jelentésben tervezett formájában. Mit lehet tenni a jelenlegi helyzetben, az ez szerepel a jelentésben valamint javaslatokat teszek arra, hogy hogyan lehet erősíteni az ENSZ gazdasági és szociális vonulatát. A jelentésben az az ambiciózus szorokat fogalmazok meg, és szeretnék ezek közül hármat kiemelni. Először is azt javaslom, hogy legyen egy parlamenti közgyűlés az ENSZ-ben, az ENSZ döntéshozó struktúrájában. Ez nem kapott többséget a tárgyalások során. Még az a gondolat, hogy jelenjék meg a közgyűlés. Jolainen kollega aktív volt ebben a vitában, és azt elmondta, hogy a parlament kétszer elfogadta a közülés gondolatát, de legalábbis most az ányék jelentéstevőkkel való tárgyalásán nem tudtam megállapodásra jutni. Ez nincs benne a kompromisszum, ezt külön kell megszavazni. A második ambiciózus gondolatom az volt, hogy az ekoszokkot a gazdasági és szociális tanács egy fenntarthatósági tanácsá alakítsuk át, amelyben mindenféle együttműködés benne van a biztonságot kivéve. Azt javaslom, hogy a fenntartható fejlődési tanács ugyanolyan struktúrája és státuszú legyen, mint a biztonsági tanács. Állandó tagjai lennek, a, legyenek a világ fő hatalmai, köztük az EU, és változó tagság is legyen. Úgy gondolom, hogy így lehetne az ennek nagyobb ráhatással a gazdasági és szociális területre. Ezt nem fogadták el ilyen formában, de az ötödik bekezdésben, a nyolcas kompromisszumban az olvasható, hogy ezzel kijelentjük, hogy az ekoszoknak meg kell erősödnie, és ezt elsősorban strukturális és funkcionális reformokkal lehet elérni. Tehát strukturális és funkcionális reformok de hát nincs fontos, hogy pontosan megyek. A következő mondat pedig az EU intézmények és az felhívja, hogy gondolkozzanak el azon, hogyan lehetne a tanács súlyát növelni azzal, hogy az ekoszok név helyett egy fenntartható fejlődés tanácsa jönne létre. A jövőben még szükséges lesz dolgozni, de ezen az alapon. Harmadik cél, amikor megfogalmaztam ezt a szöveget, az volt, hogy az Európai Parlament munkáját jobban szervezzük meg a globális kérdésekben. Ebben a tervezetben Először üdvözöljük a klaszterek létrehozását, a bizottsági munka szempontjából a főképviselő és a, az elnök a bizottságban együttműködik a többi intézménnyel az EU-ban, és aláhúzok, hogy a politika globális dimenzióban értendő, és ez kell a klaszterek munkájának eh, előterében legyen, és a 16. módosítóban eh, felhívjuk a főképviselőt és az elnököt arra, eh, hogy az éves jelentésben legyen egy rész az EU globális politikai céljairól külpolitikai céljairól. Az Európai Parlament olyan helyzetben kell legyen, hogy a globális kihívásokat pont olyan átfogóan tudja kezelni, mint a bizottság, és ennek megfelelően tudja megszervezni a munkáját. Minden bizottságot arra bátorítunk, hogy mondjon véleményt, a főképviselő alelnök jelentéséről, jelentésének ezen részéről. Tehát a parlament munkájának koordinálásáról van szó, és felhívunk minden szakbizottságot arra, hogy foglalkozik ezzel az éves jelentéssel, azzal a részsel, amely az EU globális szerepéről szól. Szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek a jó együttműködésért. Néhány nehéz vitánk volt, de az eredmény számomra kielégítő, és arra törekedtem, hogy figyelembe vegyem az összes lehetséges módosító indítványt, akkor, amikor a kompromisszumos módosításokat fogalmazta meg néhány módosítvány, igen részletes volt, és túlságosan koncentrált az ENSZ mindennapos tevékenységére, ahhoz, hogy bele tudjam venni ezeket ebbe a jelentésben, hiszen itt az ENSZ rendszer alapvető átalakításáról volt szó. Külön szavazásra javaslom azokat a módosításokat, amelyek a jelentés természetébe beletartoznak, és a jelentés hatája alá tartoznak egyben. De összességében 322 módosítás van, és remélem, hogy holnap zöggenőmentes szavazás lesz a szakbizottság titkársága támogatott engem teljes mértékben. Ezt köszönöm, és köszönöm elnök úr, hogy meghallgatta a megjegyzéseimet. Készen állok arra, hogy a további kérdésekre válaszoljak. Köszönöm szépen, képviselő úr. Danzsan úr majd a néppárt árnyék jelentéstevője szeretne szólni, de most a szocialisták árnyék jelentéstevőjének adom meg a szót. Danke, Vorsitzender. Köszönöm, elnök úr. Nem vagyok ugyan árnyék előadó, vagyis csak a saját személyemet képviselem az EU-ENSZ munkacsoport tagjaként szólok hozzá. Köszönöm szépen. Úgy vélem, hogy az előadó nagy sikert ért el a 24 kompromisszummal. Ez azt mutatja, hogy összességében egy irányba gondolkodunk, amikor továbbfejlesz gyűjteni akarjuk és reformálni akarjuk az ENSZ-t. Itt most nem a fő közgyűlés éves ciklusáról beszélünk, hanem inkább a jövőbe tekintünk, hogy a globális kormányzást az ENSZ keretében hogyan tudjuk erősíteni. Ez a Global Governance Hát ez bizony fontos a fenntarthatóság szempontjából, ez már elhangzott. A kérdés az, hogy az ECOSZOK ezt a szerepet be tudja tölteni, vagy hogy adott esetben szükség van egy fenntarthatósági tanácsra is, mint ahogy egy biztonsági tanács már van ez egyre sürgetőbb kérdés. Az ECOSZOK munkájában tüntettük ezt el most egyelőre. Az előadó azt mondta, a biztonsági tanács alig-alig reformálható, és az ECOSZOKról is tulajdonképpen ezen lehetne gondolkodni, hogy az reformálható-e. Ott is már szerzett jogokról beszélünk, ahol a haladás bizony csiga tempójú és gyakran el kell gondolkodnunk még, hogy hogyan tudjuk a fenntarthatóságot összes komponensével együtt erősíteni. A másik pedig az a demokratikus komponens a globális kormányzáson belül világos, amikor az ENSZ végre jött, akkor az egy államok közössége volt kormányaikon keresztül, időközben globális mindennapi problémákat látunk amikkel szembesülünk, és nem kérdéses, hogy valamikor szükség lesz egy parlamenti közgyűlésre, vagyis egy erőteljes, egy demokratikus komponensre az ENSZ-ben. Üdvözlendőnek tartom egyébként, hogy itt a parlamentben az összes szakbizottságon keresztül globális témákra is hivatkozhatunk és tükrözni szeretnénk, hogy itt a globális belpolitikáról beszélünk, nem külpolitikáról. A klímavédelem, az élelmezés kérdései, az emberi jogoknál is globális belpolitikára van szükség, egy világrend politikára, és nem egy klasszikus külpolitikára, vagyis a parlamenti közgyűlés követelése jövőre megint fel fog merülni, ez egy olyan cél, amit nem szabadna feladnunk, hiszen már kétszer emellett döntöttünk. Köszönöm, elnök úr. our colleague. Bosszináró kollégának adom át a szót, aki végül is a szocialisták árnyék jelentés tevője nevében fog beszélni. Elnézést az előbb félreértettem a helyzetet. Köszönöm, elnök úr. Egy dolgot szeretnék mondani, a jelentéshez való igen fontos hozzájárulásunkról. Vagyis, hogy megvizsgáljuk azt, hogy milyen úton, módon tudjuk ezt megvalósítani, a nemzetközi jogot hogy tudjuk állandó munkával, kitartóan érvényesíteni az ENSZ tevékenységében. Az ENSZ-nek most az a feladata, talán még soha nem volt ilyen helyzet, hogy, megfogla, hogy foglalkozzon az összes krízissel. Szoraja kolléganő nem tud jelen lenni, mert késik a repülője. Nevében szólok. Köszöni az előadónak a konstruktív szellemet a tárgyalások során, és azt is, hogy segített abban, hogy a legnehezebb feladatokat megoldjuk. Ami a fenntartató fejlődés tanácsát illeti, ez igen nagy vitatéma volt, de szerintem jó a kompromisszum. Most az ENSZ meglévő testületeire összpontosítunk, és az EU szerepét szeretnénk erősíteni az ECOSZokba, de nem zárjuk ki annak lehetőségét, hogy az ECOSZokból fenntartható fejlődés tanácsa legyen a jövőben. Kettes kompromisszum, nagyon jó módosítások érkeztek több politikai frakciótól azért, hogy átláthatóbb legyen a főtitkár kiválasztásának folyamata, és egyelő lehetőségeket adjunk nők, férfiak egyenlősége érvényesülne poszton. Mivel az EP a nemek közötti ellenség és a, a nemek közötti egyenlőség és az egyenlő esélyek harcosa, ez a kompromisszum igen fontos. 45-ben jött létre az ENSZ, és azóta soha nem volt női főtitkár. 195-ös módosítás 1325. Itt szeretnénk továbbra is az ENSZ 1325-ös határozatának megvalósításáért harcolni, vagyis hogy a nők vegyenek részt a konfliktus megoldásban és a béke előmozdításában. Ez a 95-ös módosítás, remélem, hogy lesz itt többség, és eh, itt arról is szó van, hogy eh, a háború áldozatai abortuszt eh, azok a nők, akik a háborús erőszak áldozati voltak, erőszak hatására abortuszt végezhessenek. A másik a klíma menedékkérők, vagy menekültek. A az változás menedék kérői vagy menekültjei szintén kapjanak helyet a nemzetközi egyezményekben. Úgy hallottam, hogy néhány képviselő nem akarja ezt a kompromisszumot elfogadni, pedig az EP az emberi jogi éves jelentésbe ezt már belevette az évelején. Legyünk következetesek, és remélem, hogy meg lesz a többség a 205-ös módosításhoz is. Egyébként az ENSZ-ben nagyon sok vezető elmondta, hogy a klíma menekültek helyzete milyen, tehát említést tettek erről a csoportról, és hogy ez a nagy válság áll előttünk a jövőben, erre fel kell készülnünk. Köszönöm, képviselő úr, most pedig Solt úr a GUE-ből kap szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm én is az árnyék előadónak azt a kísérletet, hogy itt a nagyon különböző és számos indítványt úgy foglalja össze, hogy jobb legyen az egész állásfoglalás abból kiindulva is, hogy az EU mit tehet szereplőként az ENSZ-en belül, hogy hozzájárjunk a fejlődéshez, miközben mi egy, az államok egy szövetsége vagyunk, és itt egy átmeneti folyamat kellős közepén járunk, és azt gondolom, hogy kísérletet is teszünk arra ezzel a jelentéssel, hogy utat mutassunk, hogy a jelenlegi törekvéseket az ENSZ-en belül, és mindenek előtt a biztonsági tanács reformjával, de vonatkozik ez a közgyűlésre és az általános közgyűlésre, hogyan tudjuk az EU lehetőségeit produktív módon figyelembe venni. El kell, hogy mondjam, a mi a módosítóinkkal rá akartunk mutatni arra, hogy abban lát, látjuk az erősségeket, hogy meglévő reformfolyamatokba illesztjük az elképzeléseinket, hogy az ekozókra koncentrálunk. Itt arról van szó, hogy a MDG után néhány héttel is fontos szerephez tudott jutni, és így az ENSZ képes ellátni ezt a feladatát, hogy fenntarthatóan, béketeremtő módon, demokratikusan lássa a szociális és gazdasági fejlődés igazi globális kihívásait. A második pont hasonlóan, mint Leinen ezt megfogalmazta az imént, olyan módosítókat készítettünk, amely az demokratikus jellegét erősíteni, és így az emberek bizalmát növelni az intézménnyel szemben. Emlékszem egy korábbi vitára még, civil szervezetek képviselői voltak jelen, és azt kérdezték, hogy bíztok a kormányaitok politikájában, és ez azzal összefüggött explicite, hogy tulajdonképpen nem bíznak abban, hogy a nemzeti kormány hogyan politizál, és erre jön a kérdés, hogy az ensz szemben van bizalom, hogy, és ha van, miért? Vagyis az ENSZ erőteljesebb demokratikus legitimációra van szükség, hisz, és jobban figyelemmel szeretnék kísérni a kormányok képviselőit a közgyűlésen, ezért szimpatizálunk azzal, hogy egy parlamenti vonulat erősödjön. Tudjuk, hogy ez egy nehéz ügy, bonyolult is, de érdemes ezt követni, és ezt mindjárt ki is egészítenénk. Ez a 136. indítványunk, módosítónk, a civil társadalomnak nagyobb lehetőséget kell adni, hogy befolyásolja az ENSZ-et, az ENSZ közgyűlését, és egy sor struktúrál rendelkezésre ezeket kéne erősíteni, amelyek átfogják a teljes tevékenységet. Abban bízunk egyébként én személyesen is, hogy támogatni fogják ezeket a módosítókat. Ami pedig a főtitkár választását illeti, itt egy kicsit nagyobb bátorságot vártunk volna az előadótól a kompromisszumos tárgyalásokon is jobban ki kéne domborítani, hogy tényleg változásra van szükség. Erre különböző javaslatokat készítettünk, és bízom abban, hogy a második kompromisszum, ami szintén fontos, megnyílik egy új orientáció a vitában, hogy eh, méghozzá arra vonatkozóan, hogyan tudunk hatékonyabbak lenni és úgy vélem, hogy elég bátornak kell lennünk, bár tudom, hogy különböző frakciók különbözőképpen látják ezt, de egy erőteljesebb női jelenlét kellene az ENSZ vezetőségében, vonatkozik ez akár a főtitkári pozícióra, és itt lenne az ideje. Ennyit szeretnék elmondani, és remélem, hogy holnap a kompromisszumokkal jól haladunk majd. Köszönöm szépen Solc úrnak is, a GUE árnyék előadója. Barbara Lochpiller kap szót. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm az előadónak a jó együttműködést, és azt is, hogy nagyon sok módosító indítványunkat figyelembe vette a kompromisszumoknál. Szeretnék azokról szólni, amelyek nem szerepelnek a kompromisszumos módosításokban, pedig ezek fontosak az EU és az ENSZ kapcsolatai során 167-es európai, Európa helye a biztonsági tanácsban, hiszen Európa nemzetközi szereplő és a konfliktus megoldásban részt vesz. Ez nehéz lesz, de ezért harcolni kell. A másik pedig az Európa az az Európai Emberi Jogi Bíróság, csak nekünk van ilyen bíróságunk, és ez állampolgárok előtt is nyitva áll, figyelembe veszi az alapjogokat, az EU állampolgárai ezzel rendelkeznek, és szerintem fontos lenne, hogyha más régiók is ezt figyelembe vennék az EU-n belül. A másik pedig az ENSZ béke fenntartói. Szeptemberben például szó volt erről, nagyon sok ország, például Kína is küldött erőket, az ENSZ erő keretében. 299-es módosítás, a drónok szerepe. Aláhúztuk, hogy nemzetközi jogi keretre lenne szükség ahhoz, hogy a drónok alkalmazásakor a nemzetközi jogot szigorúan vegyék figyelembe. 300-as módosítás az ENSZ biztonsági tanácsáról. Hogyha hiszünk abban, hogy az ENSZ és a jogállamiságot erősíteni lehet, akkor lehetővé kellene tenni azt is, hogy biztonsági tanács mandátuma nélkül lehessen közbeavatkozni fegyveresen, viszont mi azt szeretnénk erősíteni, hogy ne legyen katonai beavatkozás az ENSZ biztonsági tanácsa felhatalmazása nélkül, és itt említést tettem az ENSZ alapokmányáról. Szerintem ez fontos, és nagyon remélem, hogy a holnapi szavazásnál ezek a gondolatok és az egész anyag pozitív értékelést kap. Köszönöm. A plenáris vitához szerettem volna még hozzászólni, de én nem tudom azt támogatni, hogy több szerepet kapjon az EU a tagállamok hátrányára. Franciaország és az Egyesült Királyság tagja a biztonsági tanácsnak. Egyébként itt rotációs alapon működik ez a rendszer, más tagállamok is helyet kapnak időnként ebben. A lényeg az, hogy mindenképpen a plenárison szeretnék szólni ehhez a témához. Elnök, köszönöm, más nem kért szót. Én is szeretnék a Donzsan úr, a néppárt árnyék jelentéstevője nevében néhány gondolatot megosztani önökkel. Ő nagyra értékelte úgy szintén Varányan úrral az előadóval való együttműködést, és nagyon örül, hogy a közös erőfeszítések meghozták eh, az eredményt, mégpedig van egy közös szöveg, és eh, köszöni mindazoknak, akik részt vettek a gyakorlatban. Annak is örül, hogy a jelentés most az EU külügyi stratégiájára, kérdésekre és kihívásokra összpontosít, olyan kérdésekre, amelyek az EU számára fontosak, és nem koncentrál annyira az ENSZ re csak az ENSZ szempontjaira, ezek is fontosak, megérti egyúttal azt is, hogy az előadó már régóta munkálkodik azért, hogy létrejön egy fenntartató fejlődés tanácsa. És az előadó kompromisszum megfogalmazása úgy tűnik mindenki számára megfelelő. A jelentés struktúrája kiegyensúlyozott a preambulum bekezdések és a többi bekezdés tekintetében, és a technikai megfogalmazás most sokkal pontosabb az EU külügyi eh, nyelvezete szempontjából a külügyi főképviselő a Lisszaboni szerződés figyelembevételével osztja az eredmény többségét, ami a 24 kompromisszumot illeti, van néhány eh, fenntartása egy kérdést illetően, de ezzel már foglalkoztunk, vagyis az EU feladata, vagyis a parlament feladata az, hogy eh, a főtitkár megválasztásának folyamatával foglalkozzon tüzetesebben. Eddig nem volt női főtitkár, de ez olyan kérdés, amit az ENSZ testületeire kellene hagynunk, vagyis ők találják meg a megfelelő eljárást ennek kiküszöbölésére. Danzsan úr ezeket szerette volna elmondani, de hogyha vannak még, vagyis ha nincs több megjegyzés, akkor átadnám Varányen úrnak, hogy foglalja össze ezt a vitát. Köszönöm szépen, kedves kollégák, a kommentárokat. Úgy gondolom, nagyon röviden tudom megfogalmazni, amit szeretnék. Feljegyeztem az összes kívánságot, és a saját módosítóikra hivatkoztak legtöbbször, és azt gondolom a legtöbb frakció támogatja a kompromisszumos módosítókat, a bizonyos visszafogottsága van a néppártnál a második kompromisszummal kapcsolatban, ezt nem fogja megszavazni a néppárt, úgy látom pillanatnyilag ez befolyásolja az eredményt a szavazó lista alapján. Itt vannak az ajánlásaim, ezeket a viták alapján állítottam össze, egy érdekes lépés lett ez az elején eléggé szét mentek, elváltak egymástól a vélemények, és úgy gondolom az eredmény nagyon pozitív lett a végén, ami jó bázist jelent abban, hogy kialakítsuk a jövőbeli álláspontunkat. Természetesen nagy számú ötlet van, amit egy ilyen jelentés nem tud magában foglalni, és itt ezt mínusz jel nem azt jelenti, hogy rossz ötletnek tartom, mivel előhozakodtak volna, vagy nem értenik egyet vele, de a jelentés struktúrája és jellege korlátozott. Ennyi lenne az én kommentárom ehhez, de a szavazás során a többség dönt természetesen, és ez határozza meg a végső eredményt. Vagyis azt javaslom, hogy mi szavazást várjuk meg, és remélem egy logikus jelentés születik meg, amely strukturálisan és észszerű, és bizonyos elveket sikerült betartani. Na és ezt igyekeztem is így kialakítani a tervezetet, amikor tárgyaltunk a módosítókról, ezt eh, igyekeztem ragaszkodni. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Köszönöm Várainen úrnak, köszönöm az árnyék előadóknak, Tenok, Post, Scholz, Lochpiller asszony és Krisztáldó kolléga. Ezzel lezárom a napi rendi pontot, arra emlékeztet, hogy holnap 9.45-kor szeretnénk erről szavazni, vagyis reméljük valamennyien jelen tudnak lenni. Holnap délelőtt a, az EU kapcsolatokról folyó vita után. Christian Leffler úr, az külügyi szolgálat helyettes vezetője néhány perc óra érkezik. Egy rövid szünetet tudunk eh, tartani. Intézzék e-mailjeiket, telefonjaikat, stb. Oké, okay, dear colleagues. Most uh, kedves uh, kollégák, uh, négy óra van, folytathatjuk a napi rendet az ötös ponttal, Krisztán Léple úrral, az EKS gazdasági és globális kérdésekért felelős főtitkár helyettesével egy ügyvezető igazgató volt, most először van itt új beosztásában. Először is, hadd mondjam el, hogy az Európai Unió és Kuba közti kapcsolatok de nagyon dinamikusan fejlődnek, és politikai dialógus PDCA megállapodás előtt állunk. PDC a ezzel párhuzamosan az Amerikai Egyesült Államok és Kuba visszaállították a formális diplomáciai kapcsolatokat 2014. július 1-én, és ezt a történeti közeledést végig kísértük a két ország között. Ez tavaly óta zajlik. Formalizálódnak tehát a kapcsolatok, de erre várni kell, mert hát ez még távoli, főleg az USA gazdasági embargója miatt Kuba ellen. 2008 júniusában kezdődött az EU politikai dialógusa Kubával. Az Európai Unió fenntartod a kapcsolatokat Kubával, most már 27 éve van ilyen, és az Európai Parlament mindig a dialógus támogatta. A képviselők néz kapcsolata voltak a kubai kollégáikkal, tehát 1985 óta 30 éve a, a Parlatinón keresztül az Európai Unió közös pozícióját kapcsolatban 1996. decemberében fogadták el. Ebben szerepelnek az alapvető szabadságjogok és az emberi jogok is. Most lehetőség van látni, hogy hogyan értékeli az EKS a helyzet alakulását, és mivel Lefleró Kubában járt egy hónapja, nagyon értékelnénk, hogyha megosztaná velünk legfrissebb tapasztalatait, hogy az ország hogyan alakul hát az új környezetben. És ö, talán ö, hallhatunk ö, Ferenc Pápa kubai látogatásáról, ö, valamint a fő ö, gazdasági politikai reform vonalakról, beleértve a pénzügyet is, hiszen sok ilyen keresztül izolált helyzetben volt. Nos, ez több, mint egy bevezető, most pedig átadnám a szót Christian Lefflernek. Tessék! Köszönöm szépen, elnök úr! Hát sok minden információt hallottunk már a bevezetőben is ez az első alkalom, hogy az új beosztásomban a parlament előtt állhatok, ülhetek, de amerikai főigazgatóként már jártam a parlamentben. És többször is a múltban. Kuba a plenárison is szerepelt júliusban, nyár előtt, amikor már biztos a fő képviselőt képviselte a vita során. Azt hiszem, hogy a kulcs szó az ország helyzetnek jellemzésére és a kapcsolataink jellemzésére a változás és a fontun, folytonosság, folyamatosság, vagy fordított sorban. Van változás a kapcsolatainkban, Kubában is van változás, illetve abban, hogy Kuba hogyan alakítja a kapcsolatait az USA-val, de a folyamatosság is tapasztalható a kubai vezetés felkívánja tartani ezt a folyamatosságot a struktúrában és a politikában. Ez nem mindig felel meg saját népük illetve a világ megelégedettségével. A legfőbb változás az utóbbi időben a közeledés az USA és Kuba között. Kuba kilépett az elszigeteltségből. Amerikában ez az elszigeteltség mindig viszonylagos volt, de a múlt évben, vagy kevesebb, mint egy évben, tavaly decembertől újra megjelentek, mint erős és aktív regionális szereplő, aki részt vesz az USA-val együtt, hogy látok az amerikai csúcsom, láthatóan újra megjelentek a nemzetközi színpadon, Ferenc pápa látogatásával szeptemberben. Ez a harmadik látogatása volt egy pápának az utóbbi húsz évben Kubába. sikeres látogatás volt Ferenc pápának és Kubának egyaránt. A diplomáciai kapcsolatok újra szervezése az USA-val, diplomáciai szinten már, ha még gazdasági szinten nem is. Az amerikai turizmus beindult, amerikai kereskedelem, ez több mint 20 százalékkal nőtt az utóbbi néhány hónapban. Ez megváltoztatja az egész ország látványát, helyzetét, illetve a kilátásokat gazdasági és politikai szempontból egyaránt. Ez kihívás számunkra, és ez támogatás is, hiszen mi is arra törekszünk, hogy mélyítsük, folytassuk az EU kubai kapcsolatokat. Mint tudják, évek óta ez a célunk. Mint ahogy az elnök is mondta, 2008-ban, a néhány év megtorpanás után a politikai dialógus és a gazdasági együttműködés újraindult. És a párbeszéd évei után Az EKSZ és a bizottság azt javasolta a tanácsnak, azt javasolta tehát, hogy az együttműködésünk keretein gondolkodjék el, az informális politikai laza kereteket cserélje fel erős bilaterális jogi kapcsolattal, azaz együttműködési szerződéssel. A kubai hatóságok, mint a bizonyára tudják, évek óta, húsz éve az EU közös politikája ellen voltak, és az EU egyoldalú szándéket láttak. Igen, ez tényleg az EU álláspontját képviselte egyoldalúan. Azok, akik régóta követik az EU politikáját, emlékeznek arra, hogy a közös állásfoglalás kísérlet volt az Amsterdami szerződés értelmében néhányat elfogadtak, csak egy közös stratégiát, akkor azt úgy hívták, a legtöbb eltűnt, visszavonták, vagy elfelejtették. Az egyetlen, ami fennmaradt, az, az Európai ö, Unió ö, Kubával kapcsolatos állásfoglalása. Azért már aztán, mert aztán újabb nem született. De hát egy néhány évvel ezelőtt megszületett a javaslat, hogy egy keret megállapodás legyen ennek a, az alapja az a meggyőződés volt, hogy úgy lehet elő mozdítani, segíteni a változást, a fejlődés Kubában az, hogyha kapcsolatot teremtünk velük, és ennek megfelelően hatékony módját találjuk meg. Vannak olyan kérdések, amelyekben nem értünk egyet. De hát ez sok országgal így van a világban. Ettől még a kapcsolatokat fel lehet venni. Ez az alapom. kezdtük a tárgyalást az új ö, keretről. Ezek a tárgyalások most már majdnem másfél éve folynak. Az ötödik tárgyalási körre szeptemberben került sor Havanában, amikor ott jártam. És a következő körre, a következő fordulóra Brüsszelben, novemberben, vagy december elején kerül majd sor. Ez tűnhet hosszú időnek is, pedig nem az. már éltem ezzel a hasonlattal, az EU-kanadai keret megállapodás politikai dialógus és együttműködés Kanadával. Hát nem nagyon nehéz partner, hogy finoman fogalmazzak. Nos, ehhez három év kellett ez a tárgyaláshoz, és 13 forduló. másfél év és öt forduló volt Kubával, hát ahhoz kezdve nagyon szépen halad. Három fő pillére van a megállapodásnak. Az egyik a politikai párbeszéd, ami nagy politikai témával foglalkozik bilaterálisan vagy multilaterálisan beleértve kormányzás, emberi jogok, alapvető polgári jogok, gazdasági, szociális jogok, valamint globális kihívások, kábítószer migráció, fenntartható fejlődés, diszkrimináció, stb. És külpolitikai biztonsági kérdések, megpusztító fegyverek, kereskedelem, mármint fegyverkereskedelem. A többi két fejezet közül az egyik az együttműködéssel foglalkozik, együttműködés és politikai párbeszéd hiszen a mezőgazdasági reformról, vagy közvetvédelemről beszélünk, vagy más kérdésekről, akkor szeretnénk, hogyha párbeszéd lenne a politikai szakérték között, és világosabb képet kapnánk arról, hogy hol állunk, és még a kilátások. A harmadik pillér, a harmadik fejezet a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok. Ez nem preferenciális megállapodás, nem szabad kereskedelmi megállapodás, az teljesen nyilvánvaló. Nem kérte, nem kérte Kuba, és mi nem ajánlottuk fel. Nem szerepül a tárgyalási mandátumban. Arról van tehát szó, hogy megbizonyosodjunk afelől, hogy közösen értékeljük a nemzetközi normákat, és előre tudunk lépni a kereskedelem könnyítésében. Tehát azokon a területeken, mint például a vám, ahol a kapcsolatokat tudjuk fejleszteni, például befektetés. A kereskedelmi és gazdasági kérdésekben a politik és a politikai párbeszédben nagyon jól haladunk, ezt mutatja az ötödik tárgyalási forduló. A két fejezet nagyja e, már e, megoldást nyert, és tudjuk, hogy milyen szöveget szeretnénk beemelni a keretmegállapodásba amelyet megfelelő időben a politikai döntéshozóknak fogunk javasolni, tehát parlamentnek, tanácsnak, illetve a kubai politikai hatóságoknak a maguk oldalam, Ami a politikai párbeszéd fejezetét illeti, ott is jól haladtunk Azonban fontos kérdések vannak, amelyeken még dolgozni kell, amelyeket pontosítani kell annak érdekében, hogy amikor keretet állítunk föl a ö, kormányzási ö, kérdésekről, akkor legalább tudjuk, hogy miről folyik a dialógus, és tudjuk, hogy mik a korlátok, merre tartunk. A tárgyalásokon túl, magukon a tárgyalásokon túl elkezdtük már a gyakorlatot ezen a területen. Nyár előtt kevéssel az EU emberjogi külön képviselője, különleges képviselő Tavredinis úr tárgyalt kollégával a kubai külügyminisztériumból, és hát egy hosszú napon keresztül folyt a tárgyalás itt, de hát nem sikerült megelapodásra, jutni minden vitatott kérdésben. Minden esetre közös talajt találtunk az a kapcsolatban, hogy mik a kihívások, tehát tovább tudjuk vinni a munkát. Nagyon reméljük, hogy a következő tárgyalási fordulóban itt Brüsszelben november végén vagy december elején, mint mondtam, további következő 2016-os fordulókon teljes megállapodásra jutunk, vagy majdnem a politikai párbeszéd és gazdasági kapcsolatok ügyében Kubával. Ez technikailag lehetséges, hogyha a politikai szándék megvan. Ezt kubai kollégáknak jeleztük, hogy részünkről megvan a politikai szándék. Számunkra fontos előrelépni, ezt a keret megállapodást elérni. A kubai EU kapcsolatok a gyorsan változó világban biztos pont lehetnének. A változás oka, hogy más a magatartásuk nagy szomszédjukkal, az USA-val szemben. Hát nyilván már önök is hallották, hogy Barack Obama amerikai elnök, ő maga is azt mondta, hogy úgy látja, hogy a kereskedelmi embargója az USA-nak kontraproduktív, és javasolta, hogy vessenek véget ennek ezzel teljes mértékben egyetértünk. Régóta így gondoljuk, és úgy gondoljuk, hogy ez akadálya nem csak a gazdasági kapcsolatok fejlődésének az USA és Kuba között, de a kubai gazdasági reformnak is. Tehát ha van valamit szeretnénk, az az, hogy a gazdasági reform, modernizáció megtörténjék Kubában. És ehhez az embargót meg kell szüntetni. Ez az európai érdekeket is mindenképpen érinte, hiszen vannak területen kívüli régióink, és az EU és az USA között látunk ezzel kapcsolatosan bizonyos akadályokat, amelyeket ki kellene küszöbölni. Kuba igen aktív latinamerikai és világszinten is fontos együttműködési és fejlesztési partnerek. Nagyon sok karibtengeri kis szigetország vonatkozásában az USA egyik erős partnere az ebola elleni harc során Afrikában, az USA-val karöltve, és orvosi segítséget nyújtottak különböző helyeken a világban. Szerintünk ez potenciál arra, hogy közös együttműködési területet találjunk Kubával. És ez olyan első lépés lenne, amely további kontaktusokat és fejlesztést tenne lehetővé a kétoldalú kapcsolatokban is. Megerősített együttműködési programunk van egészen 2020-ig 50 millió eurót különítettünk el a Kubával való együttműködésre. Ez szerény összeg a többi országhoz viszonyítva, amelyekkel az EU együttműködik, viszont mégiscsak jelképezi azt, hogy milyen együttműködést kívánunk Kubával megvalósítani, és ennek az együttműködési programnak egyik fontos pontja a reform, reformok előmozdítása. Vannak a párbeszéd során meghatározott prioritást élvező területek, például a szakértelem, a bevált gyakorlat megosztása, a modernizáció és a reform támogatása Kubában. Jelentős nehézségek állnak azért még fenn, és tapasztalhatók az országban, és visszalépések voltak például az alapvető szabadságjogok, a gyülekezési jog terén, a szólásszabadság terén. Ezek olyan témák, amelyek továbbra is jelentős nehézségeket okoznak a kapcsolatainkban, és ezeket rendszeresen fel is vetjük a kubai partnereknek. Az évek során arra bátorítottuk őket, hogy bízzanak, jobban bízzanak magukban, a népükben, és lépjenek tovább. Aláírták az alapjogok ENSZ okmányát, polgári, gazdasági, jogokkal kapcsolatos okmányát. Ezt most már ratifikálják és valósítsák meg a gyakorlatban. Tudják, hogy a parlament, az Európai Parlament is időnként nehezen ratifikál nemzetközi megállapodásokat vagy egyezményeket, de a két európai egyezmény az alapjogokról, ha jól tudom, már nyolc éve ott van a kubai parlamentben, és ez valóban hosszú idő a ratifikálásra, bármely parlament esetében. A lényeg, hogy bátorítjuk őket arra, hogy ezt megtegyék, és meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehetne gazdaságilag, szociálisan és az alapvető polgárjogok és politikai jogok javítása érdekében hogy lehetne előrelépni. A párbeszéd a legjobb, vagy talán egyetlen módja annak szerintünk, hogy stabil és bizalmon alapuló modernizációt lehessen megvalósítani a társadalomban, és ehhez a párbeszéd a legjobb, a modernizálás is igen fontos e szempontból. Nem akarunk megállni, hanem tovább akarunk munkálkodni a kormányjal és a civil társadalommal, azért, hogy a sziget virágzó sziget legyen. Elnök, köszönöm szépen Leffler úrnak, főtitkár helyettesnek, a Kubával való kapcsolatok átfogó áttekintését. Három kollega kért eddig szót, és ezt Galler úrnak adom meg először. Köszönöm szépen Leffler úr ezt a szakértői beszámolót és a megjegyzéseket arra vonatkozóan, hol is tartunk pillanatnyilag a tárgyalásokkal. Én alapvetően pozitívan látom a dolgokat, mi szerint Kubával párbeszédet folytatunk azzal a céllal, hogy megállapodást tudjunk kötni. Elmondta, a change és a continuity a két szó, tehát egyrészt a változás, a másik pedig a folyamatosság, ami engem személyesen illet. Én nagyon örülök, hogy az Egyesült Államok és Kuba újra felvette a diplomáciai kapcsolatot, és bízom abban, hogy megszüntetik a még meglévő szankciókat is. Szerintem már 25 évvel ezelőtt meg kellett volna szüntetni ezeket abban a pillanatban, amikor a Szovjetunió és szatelitjai már nem jelentettek veszélyt az Egyesült Államokra nézve, és szerintem az utóbbi 25 évre ez igaz és ez azt jelenti, hogy ezt az, a mai elvi vitát már a múltban megoldhattuk volna, hiszen a rozsim, rezsim ebben a formájában már nem lenne meg, ahogyan ma még megvan. Ami pedig a kontinuitás magas szintjét a struktúra és a politika vonatkozásában említette, a döntő kérdés persze a hatalom kérdése a kérdés az, hogy a párt feladja a monopóliumát, azok, akiknél a hatalom van, azok megnyitják az utat egy új menetrend előtt, aminek a végén a demokratikus változás áll, vagy Latin Amerikában Kuba lesz az egyetlen ország egy párt irányítás alatt, ahol nincs több pártrendszer, és nem is akarja megváltoztatni ez a párt a hatalmi igényét. Ezért a kérdésem, még a kérdésem hogy a tárgyalások során ne felejtsük el, hogy mi a 96-os álláspontunk lényege. Újra elolvastam, és nem találtam ott egyetlen mondatot sem, amit tisztességtelennek tartok, ha egy országtól azt várjuk, hogy demokratizálódjék, mert az emberek, mint máshol, Latin Amerikában vagy 25 évvel ezelőtt Kelet-Európában és akár Kelet-Közép-Európában azt kérhetik, sőt követelhetik, amit elvárnak és elvárhattak máshol is, akkor az helyes, és ez ragaszkodnunk kell. Ezért aztán a kérdésem, hogy ön azt mondaná inkább, hogy a párbeszédet és az együttműködést mondjuk az államaparátuson túllépve is aktívan kell működtettünk, és ha igen, akkor ez hogy képes működni? És ön támogatná-e, hogyha a kubai kormányt felszólítjuk, hogy nagyon konkrétan készítsen egy menetrendet az ország demokratizációjára, mint a kerekasztal az NDK mintájára, lengyel mintára, vagy más latin-amerikai országból, ahol a katonai diktatúráktól távolodtak el ilyen módon mindegy, hogy milyen totalitáris rendszerről beszélünk, és kiindulási pont a lényeg, hogy demokrácia felé haladjanak, és erre egy menetrendet alkossanak. Én elvárom, hogy most 25 évvel a nagy kommunizmus utáni változásokat követően a demokrácia felé, hogy miért kéne feladnunk azt, amit elvártunk, hogy most éppen romantikusak vagyunk, és hát az a perspektívánk, hogy önöknek ezt lehetővé tesszük, hogy megengedjük. Nem az a benyomása önnek, hogy a rezsim és a vezetői éppen igyekeznek privatizálni a rezsimet. Hogyan látjuk azt politikailag, hogy tábornokok és funkcik, magasrangú funkcik már hosszabb ideje a szállodai ágazatba bevásárolják magukat, vagy ők szereznek engedélyt, nem gondolja, hogy ezek éppen erre készülnek a nagy privatizációra, hogy egy ilyen nomenklatúra privatizáció történik, ha ezzel nem megyünk szembe. Ez az a perspektíva, amit mi látunk, nomenklatúra, privatizáció, és akkor a Miami kubák, kubaiak és a nomenklatúra kubaiak majd egyesülnek az ország vezetésére. Tehát nekem más elképzelésem van arról, hogy mit teszünk nem akarok Miami rekonkisztát, sem nomenklatúra privatizációt. Én egy időkeretet akarok, egy lefutást akarok, aminek a végén ott van a demokratikus választás, és ami megnyitja az utat a kubai emberek előtt, hogy válasszanak, és azt válasszák, amit szeretnének. Mi ne határozzunk meg semmit itt a megállapodásban, véleményem szerint, ami a régi rezsimnek egy pole position biztosítana az új Kubában ezt a tárgyalások során, és bármennyire is akarjuk a sikeres tárgyalásokat befejezni, ne felejtsük el az embereket, ezt én elvárnám, hogy tényleg az új kapcsolatok egy új bázison alapuljanak. Köszönöm szépen, Michael. Freund kolléga. Azt hittem, a negyedik leszek csak. Never. 1998 óta mm, követem a kubai nyugati kapcsolatokat. Inkább angolul beszéljek? Halk voltam? A német, jó, értem a németet, csak rosszul hallottam, amit mondod. Jó, akkor egy kicsit hangosabban beszél. 1998 óta többé-kevésbé intenzíven foglalkoztam Kubával. Az akkori pápai látogatás idején a szigeten jártam. Elnézést. És az egyik tapasztalatom akkoriban éppen az volt, hogy vészhelyzet alakult ki, kivételes helyzet alakult ki, az ország egészen más képét mutatja, mint amit mi megszoktunk, és sajnos a pápai látogatás után megint csak visszajött a korábban ismert normalitás. Egyszerűen kételkedem, hogy a pápa utolsó látogatása kapcsán, ami éppen akkor történt, amikor ön is ott járt, hogy ez az ország megint csak egy különleges arcát mutatta a látogatás idején, és egy-két héttel később megint csak visszatér minden a régi kerékvágásba. Ez az egyik, amit mondani akartam. A másik, ön azt mondta, hogy ez az új keret megállapodás, majd megszületik EU és Kuba között, tehát másfél éve tárgyalják, azóta dolgoznak rajta. Itt az érdekelne, hogy az EU nemrégiben egyébként egy, egy madridi szakértővel megbeszéltük, hogy itt az EU-t esetleg túl korán értítette a közeledés, az Egyesült Államok és a Kuba közeledése, tehát más szóval kifejezve meg voltak a lepve, hogy az illetékes hatóságok Brüsszelben tudták, hogy van ez a közeledés, hogy tárgyalnak, aminek a végén ott állt a Kuba és Egyesült Államok közötti közeledés, és ez nekünk mit jelent? Fennáll-e a veszélye annak, hogy esetleg az amerikaiak megint megelőznek, beelőznek, és mi nem nevető, hanem síró harmadikként állunk majd ott a megállapodással. És a, a kereskedelmi embargót is említette, hogy az Egyesült Államok most ezt megszünteti majd. Ami engem illet, én kételkedem, a következő évi választások kapcsán, és hát az eredményt tekintve is, hogy az ország polarizált, most az Egyesült Államokról beszélek, ahol ennyire polarizálódott a vélemény, hogy itt tényleg a Kuba politika egy komoly változására számíthatunk, hiszen itt fontos a törvénymódosítás is, hogyha ezt el akarják érni. Köszönöm szépen. De Szárnyi asszony, parancsoljon. De Szárnyi asszony. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Szerintem mindannyian örülhetünk annak, hogy történelmi lépés történt, vagyis, hogy a kapcsolatok Kuba és Amerika között enyhültek, vagyis megtört a jég, és a kérdés az, hogy hogyan folytatódik mindez. Az egyetlen kérdés, ami előttünk áll európaiak előtt, az az, hogy hogyan fogjuk segíteni Kubát a kettős átmenetben, mert ott van a gazdasági átmenet, amelynek meg kell történnie, és a demokratikus átmenetnek is. Kettős átmenetről beszélek, mert meggyőződésem, hogy a két célt egymással párhuzamosan kell elérni, és a lépéseket egy időbe kell megtenni. Ön szerint lehetséges ez a kettő stratégia? Másosorban pedig az USA ugyanúgy áll ehhez a kérdéshez, mint mi, vagy esetleg másképpen? Köszönöm szépen. Most pedig átadom a szót Szakoláv asszonynak. Köszönöm, Köszönöm szépen! Az ön által megadott információkért köszönetet mondok. Az az érzésünk, hogy még mindig a hidegháborús mentalitás érvényesül, és az, hogy egy szocialista állammal kapcsolatot teremtsenek a dolgozókkal, a gazdákkal. Ez most új megközelítésben látható. A, ez a PDCA, ez csodálatos keretet ad a kettős kapcsolatok, a kettőn közti kapcsolatok fejlesztésének. Egy önosságról van szó, amely több mint 50 évig egy gyilkos embargó körülményei között kellett, hogy éljen most ezt hogyan kezelik méltányos módon, de az biztos, hogy ehhez nagy erőfeszítésekre van szükség, és nekünk is nyitottaknak kell lenni. Azt kell nekünk mondanunk, hogy ez a megközelítés olyan kell, hogy legyen, hogy semmiféle feltételt ne szabjon Kubának. Ez mindenképpen szükséges. És szerintem az EU közös álláspontja, és az a sajátos politika, ami már 66 óta érvényben van, ez akadályozta az EU és Kuba közti kapcsolatok fejlesztését. A nem beavatkozás, tehát az ország belügyeibe való be nem avatkozás elvét kell mindenképpen követnünk. És remélem, hogy közös megközelítésünk meghozza a gyümölcsét az Atlanti óceán mindkét partja számára, és az eddigi tárgyalásokat konstruktív körülmények között folytatták, ennek örülök, és szerintem, ha ez így folytatódik, akkor mindkét oldalnak sikerül majd elmélyíteni a kapcsolatokat Kuba és az EU között. Továbbá szeretném elmondani, hogy nagyon támogatom, nagyon is támogatom a kapcsolatok további erősítését Kubával, még akkor is, hogyha nehéz körülmények között élt Kuba az évek során, mégiscsak méltósággal viselte el ezeket a körülményeket. Ami pedig a Kuba elleni embargot életi USA részéről, remélem, hogy az ezzel kapcsolatos viták is pozitív kimenetelőek lesznek mindkét fél számára. Köszönöm. Most pedig Milán Monnak adom át a szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Lefla úr. Először is gratulálni szeretnék a kinevezéséhez és ahhoz, hogy az EKSZ-en belül előrelépett, és köszönöm a bevezető megjegyzését is. Néhány kérdésem lenne. E folyamat során, amely másfél éves, és szeptemberben lesz az, szeptemberben volt az ötös, ötödik forduló, látott-e valamilyen változást a kubai helyzetben? normalizálódnak a kapcsolatuk az USA-val, és tapasztalta az, hogy a változások valamiféle eredményt hoztak, a normálisabbá váltak, a, a viszonyok normalizálódtak. A kubai rezsim mutatta-e annak jelét, hogy valamilyen áttörés szeretne, vagy történelmi változást, azért, hogy más országokkal is diplomáciai kapcsolatait javítsa, az USA-val való kapcsolatok javítását követően. Itt rólunk is szó van. Vagyis van-e törekvés arra, hogy jobbak legyenek a kapcsolatok, hiszen nagyon fontos az is, hogy az Európai Unióval való kapcsolatok javuljanak egyelő alapokon. Az európai partnerek számára is jelentős kérdés a velük való kapcsolatok javítása. Most preferenciális kereskedelmi megállapodásról van szó, a piacokhoz való hozzáférésben ez nem jelent nagyobb változást, hanem inkább nagyobb együttműködést a ellenőrzések, a vámrendszerek szempontjából, de van-e itt valamilyen gazdasági elem is a jövőbeli kapcsolatokat illetően? Továbbá úgy gondolom, hogy az EU-nak mindig arra kell összpontosítania, hogy az átmenet létrejöjjön Kubában, nekünk mindig az átmenetre kell összpontosítani, és a változásra, és az önök által tárgyalt megállapodás elő kell, hogy segítse ezeket a változásokat, hiszen ezek most már elérhető távolságban vannak. Ami a folyamatosságot illeti, a rendszer ott zárt rendszer, politikailag szólva ez a rezsim, ez a rendszer nem akar megváltozni alapértelmezésénél fogva, csak azt szeretném ezzel hangsúlyozni, hogy mindenképpen az emberi jogokra kellene összpontosítani, és valahogy előmozdítani a változást az emberi jogok területén. Ez az EU számára kulcsfontosságú, erre kell összpontosítani, és szerintem itt a parlament is azt szeretné, hogyha erre összpontosítanánk. Tudjuk, hogy hány ellenzéki van, hány emberi jogi aktivistát tüntetett ki, például az EU, ott volt a Szaharov díj is, annak odaítélése, és éppen ezért ez mutatja, hogy az alapjogok, az emberi jogok mennyire fontosak számunkra. Ez a megállapodás, ha lehetőséget nyújt arra, hogy az alapjogokat és az emberi jogokat előmozdítsuk, akkor az kiváló lenne. Meglehetősen szkeptikusak vagyunk, mikor arra gondolunk, hogy ez a rezsim vajon alapvetően meg tud-e változni. Egy kicsit olyan ez, mint, a Kína, mint Kína kérdése, de valószínűleg, hogy majd idővel azért bekövetkeznek a változások. Amit az USA-val kapcsolatosan mondott, szeretném tudni, hogy milyennek az alapja az USA-val való kapcsolatoknak. Mit gondol ön erről? Ha az USA-ban változni fog az elnök személye, hát nem is annyira az elnök személye számít, hogy Obama vagy Clinton, hanem a kongresszus fontos, hogy a kongresszus el fog-e fogadni az embargó leállítását. Mi az ön általános megítélése? Ön szerint mi fog történni, hogy alakulnak majd a dolgok, és ha új elnök lesz ez változtat, vagy pedig inkább a kongresszustól függ ez? Megadom a szót Bostináró kollégának. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Leffler úr a hozzászólását. Ez egy átfogó beszámoló volt és rendkívül fontos, hogy jobban megértsük a kapcsolataink, a kubai kapcsolataink bonyolultságát. Azzal szeretném kezdeni, hogy Kubát legalább három dimenzión keresztül kell néznünk. Egyrészt az Egyesült Államok-Kuba kapcsolatokon keresztül. Ez így van, tehát igen, időnként jobb kapcsolataink voltak, de azért meglettek azok a lépések, amiket az Egyesült Államok tett, és amilyen gyorsan megtették a kétoldalú kapcsolataikon belül, É, például a kereskedelmi miniszter látogatása Havanában elmúlt héten meglehetősen gyorsan jött, és egy amerikai elnök az ENSZ közgyűlésén beszélt, valahogy a kongresszusra tolta a dolgokat, hogy miért nem szüntették még meg az embargót. Ez hihetetlen valahol, és ezt eh, láthatjuk, hogy az amerikaiak eh, diplomáciai szinten elkötelezettek abban, hogy a kubai kapcsolataikat erősítenék. A második pont, ne felejtsük el az amerikai dimenzión keresztül, hogy Obama azért úgy tette azt, amit tett, hogy a kongresszus ellen és a közvélemény ellen lépett fel ezzel, és a kóbai befolyásos lobby ellen, ahol a demokraták és a republikánusok is jelen vannak szenátorként és képviselőként. Ez nem olyan egyszerű, és ő mégis megtette ezt. A második pont, szem előtt kell tartanunk, hogy Európának történelmi kapcsolatai vannak Kubával mindenek előtt vannak elkötelezettségeink Kubával szemben, és vannak ott érdekeink, és bizonyos tagállamoknak vannak történelmileg messzire viszonyuló kapcsolataik, és ők jelezték a készségüket arra, hogy erősítsük kubai kapcsolatainkat. Ezért nem szabadna meglepelenni Európának, hogyha mások lépnek, meg, és hatékonyabbnak és pragmatikusabbnak is kéne lennie a kubai kapcsolataiban és tisztában kell lenni azzal, hogy nagy változások idején, még a Latin Amerikában is, Kuba az egyik pont, ahol multiplikálni tudjuk a befolyásunkat egész Latin Amerikában Kuba jó és rossz értelemben igenis fontos szerepet játszott Latin Amerikában nagyon sokáig, multiplikátor szerepet, ezért Kubában nem csak az érzemeik alapján kéne közelítenünk, hanem egyfajta pragmatizmust kéne alkalmaznunk a kapcsolatainkban, hogy a hatékonyság olyan szintjére jussunk, hogy tényleg befolyást tudjunk gyakorolni, pozitív értelmű befolyást, persze nem csak Kubára, hanem egész Latin Amerikában. A harmadik dimenzió, ne felejtsük el, Kuba nincs egyedül, nem jár egyedül, és nem csak Egyesült Államok és Európa között van Mexikóba, hanem belejátszik Kína is. Igenis, nagyon jelen van Kína Latin Amerikában, és meggyőződésem, hogy Kína nem sokára Kubában is legalább ennyire jelen lenni, és Oroszországot se tévesszük szem elől, hogyha a reflexióink, túl, ha a reagálásunk túl sokáig tart, akkor elveszíthetjük a lehetőségnek ezt az ablakát, hogy aktívak legyünk Kubában és azt kell tennünk, ami mindig is fontos egy ilyen ország esetében, és itt az EU tagállamok érdekeit kell kép, képviselni, és meggyőződésem, hogy minden nemű tárgyalások ellenére a pluszok és mínuszok ellenére befolyásolni tudjuk a kubai fejleményeket. Ezt úgy mondjam, ez egy, egy zsaluzi, zsalugáter szerep. Az Egyesült Államok sikeresek voltak abban, hogy börtönbeli embereket bocsássanak szabon. Mi nekünk abban kéne sikeresek lennünk, hogy ne legyen annyi börtön. Miért ők sikeresek, mi meg nem annyira? Miért ne lehetnénk ugyan annyira hatékonyak ebben? Végül pedig figyelembe kell venni, hogy nagy változások vannak, a gazdalomra okot adó változások is, amiket aztán a kubai kapcsolataikon keresztül jobban tudnánk kezelni vagy vegyük például a brazil gazdaság változásait óriási regionális befolyással. Kuba tetszik vagy nem tetszik, ön is említette, és én magam ezt még egyszer külön ki akartam fejteni. Nagyon hatékonyak, például voltak az ebola járvány idején, a nagyszámú szakértőjük volt, és eh, hogy elküldték az embereket Afrikába. Mi volt az oka ennek? egészen más perspektívából indultak ki, mint mi. Igenis, van nekik egy saját multiplikátor szerepük, és befolyásolni akarják a régiót, és a globális szerepet is hajlandók vállalni bizonyos esetekben. Szerintem itt együtt Kuba és Európa komoly lépéseket tehet előre felé. Köszönöm szépen Bosszinárú Zuberasszony az utolsó hozzászóló. Obrigada, Sr. Presidente. Uh, queria também agradecer. Köszönöm szépen, elnök úr, Leffler úrnak én is köszönetet mondok a hozzászólásért. Más, más testületekben is találkoztunk, az Eurolat közgyűlésen például. Két kérdést szeretnék neki feltenni. Az egyik, hogy történelmi fejleményeket látunk, mert egy sor politikai, politikai hozzáállást feladunk, például az elrettentést a kubai lakossággal szemben, amit egyébként azért is fel kell adni, mert nem volt sikeres az elrettentő fellépés. Ezért aztán most megváltozik a stratégia, amerikai oldalról, de az EU-nak is meg kell változtatnia a stratégiáját. Mi egy normalizált párbeszédet akarunk, az egyenjogú partnerek közötti párbeszédet, de itt két probléma van még, amit szeretnék megemlíteni. Ha már az egyenjogúságról beszélünk, nem szabad különböző perspektívákat lehetővé tenni. Hogyha megnézzük a Leffler úr által említett tendenciákat a tárgyalások során, akkor bizony sajátosnak tartom azt, hogy az EU e egységes álláspontját Kubával szemben mi továbbra is fenntartjuk, miközben a kubai kapcsolataink jelentős változáson mentek át az utóbbi időben. Itt egy politikai eszközről beszélünk, aminek szimbolikus értéke is van. Ezt a közös álláspontot szeretnénk fenntartani, csak hát a valósággal, a diplomáciai kapcsolatok valóságával már nem sokat tud kezdeni ez a megközelítés. Mennyiben látja a lehetőségét annak, hogy elterik a közös állásponttól? Milyen lehetőséget lát arra, hogy egy másik közös álláspontot foglaljunk el? hogy az Európai Bizottság felhívja majd a tanács figyelmét ennek a szükségességére, hogy megváltoztassuk az álláspontot. A második pont az az embargó. Az embargó önmagában tulajdonképpen véget ért, de egyelőre hivatalosan életben van. Milyen szerepet játszanak itt az EU tagállamok oly módon, hogyha megszűnik az embargó, Leffler úr is azt mondja, hogy mi is szeretnénk megszüntetni, és hozzájárulni, hogy ez megszűnjön. Köszönöm szépen, Zuber asszony. Nem látok további hozzászólást, akkor azt javaslom, hogy Leffler úr kapjon lehetőséget arra, hogy egy sor a válaszoljon, mondjuk 10-12 percben foglalja össze a vitát. Thank you very much. Thank you for the comments. Köszönöm szépen, köszönöm a megjegyzéseket és a kérdéseket. Megpróbálom a különböző kérdéscsoportokat sorra venni, az EU álláspontjában való változások, a közös politika jövője, a változások jövője, az USA politikája, két irányú politika, a politikai fejlemények a szigeten, és az általános nemzetközi kép, nemzetközi körülmények, amelyek között mindez zajlik. Az első kérdés az álláspontban nincs kifogásolni való. Ez egy általános szöveg, ez a jól ismert EU álláspontokat emeli ki, és az, hogy mit szeretnénk a partnereinktől, de nem akarunk semmit rájuk kényszeríteni, nem mondunk el olyan dolgokat, nem sorunk fel, hogy mit szeretnék, ha őt tennének. A közös álláspont kudarca általában az, hogy a külpolitikát nem úgy irányítjuk, hogy azt lehozzuk az EU közlönyben, hiszen eh, ez szokatlan lenne, pedig nagyon sok közös álláspontunk van. Amikor a tanács tárgyalási mandátumot ajánlott föl számunkra, hogy politikai párbeszédet és együttműködési megállapodást valósítsunk meg, akkor a hosszú távú cél az volt, hogy a változást segítsük elő, és kísérjük, támogassuk, és mindez érvényes marad. Ez azt jelenti, hogy közössé, kölcsönössé tettük mindazt, ami az EU álláspontja volt, és nem volt közös. Tehát közössé tettük ezt az álláspontot, vagyis ez akkor történt, amikor kapcsolatba léptünk a partnerrel, és itt van egy bizonyos referencia sor, amikor párbeszédet és együttműködést folytatunk, és ez utóbbit el akarjuk mélyíteni van egy bizonyos feladatkírás, hogyan tesszük mindezt, hogy akarjuk ezt elérni. Önök közül sokan tudják, hogy meglehetősen régen, nem is tudom, hogy mikor, egy amerikai újságíró kigúnyolta az európai politikát, azt mondta, hogy igen, finoman, puhán beszélünk, és, eh, egy, és mi a, tulajdonképpen a simogatás módszerével élünk. Mi nem akarunk bottal fenyegetőzni, hanem meg akarjuk győzni a partnereinket, érveket akarunk felhozni, és semmit nem akarunk kikényszeríteni, erőltetni. Nincs is eszközünk arra, hogy bárhol másút a változásokat kieszközöljük, ezeket támogathatjuk, vagy bátoríthatjuk erre az országokat, de végső soron, hogyha egy ország, egy kormány, a nép, bármely népről vagy országról legyen szó, nem szánja el magát erre, akkor mi ezt nem tehetjük meg helyettük. Ez vonatkozik Kubára és a világ nagyon sok más országára is. Egy sor más ország van a világon, olyan országok, amelyek egyetlen egy párt régóta van hatalmon, vagy egyetlen egy politikai hatalom, és ezekkel politikai megállapodást, vagy együttműködési megállapodást kötött az EU a parlament felhatalmazásával. Különböző sebességgel haladunk, de a célokhoz tartani kell magunkat, és tiszteletben kell tartanunk az értékeinket is. Természetesen, hogyha politikai párbeszédet és együttműködési megállapodást akarunk, akkor is így teszünk, ahogy azt asszony mondta, vagyis a partnerség alapján tesszük ezt. Hát Kubának 10 millió a lakosa, az EU-nak 500 millió, nem teljesen egyelő alapokon álló, de mégis erre törekszünk, és ugyanakkor remélem, hogy egyetértenek, a partnerség a párbeszéd során az alapjogainkért kiállunk, és az alapjogok közé tartozik az is, hogy megengedjük az embereknek, hogy elmondják, amit gondolnak. Hiszen szerintünk ez a legjobb módja annak, hogy a bizalmat, a változást előmozdítsuk egy társadalommal. Kiállunk ezen értékek mellett a párbeszédünk során, amikor Kubával tárgyalunk, és a cél, hogy a kubai hatóságokkal és más kubai szereplővel együttműködést folytassunk, és elérjünk a kubai társadalom széles rétegeihez, amennyire csak lehetséges, de mindezt a jog jegyébe tegyük, nem fogjuk ezt a törvény ellenében tenni. Ami az USA és Kuba közti közeledést illeti, mint elmondtam a bevezetőben, ezt üdvözöljük. Ez jó Kubának, jó az USA-nak, ez jó a nyugati féltekének, és ez számunkra is pozitív dolog. Bizonyos fokig ez egy kicsit talán nehezebbé teszi a tárgyalásainkat, mert a tárgyalási partnerek jobban bíznak a saját álláspontjukban, mint ahogy az mondjuk egy évvel ezelőtt volt jellemző. És, a, és figyelembe veszik a nagy északi szomszéddal vala, való potenciális együttműködést, és ennek eh, bizony igen nagy vízhangja van Havanában, és az idejüket le is foglalja az USA újra felállította a diplomáciai kapcsolatokat Kubával, de az EU-nak már majdnem 30 éve van diplomáciai kapcsolata Kubával, sok tagállamnak még hosszabb ideje van ilyen kapcsolata, és ez azt jelenti, hogy nekünk más, a, más jellegű a kapcsolatunk Kubával. Vegyük Venezuelát, olajuk van, valószínű, hogy önállóbbak lesznek a mostaninál nem sokára, de ez félretéve az EU a legnagyobb kereskedelmi partner, a legnagyobb befektető Kuba számára, és így a legfontosabb partner a gazdasági változás és modernizáció során. Ez a helyzet, és ez is marad szerintem még hosszú ideig. Az is világos, hogy ahogy Kuba szorosabb kapcsolatot hoz létre, egyre szorosabb kapcsolatukat az USA-val, és ha elemezzük ennek kilátásait, vagyis azt, hogy milyen lehet az embargó utáni kapcsolat, akkor tudatában kell lenni annak, hogy a 20. század történetében a század felét úgy töltötték, hogy a nagy északi szomszédtól fügtek, a század másik felében pedig egy másik nagy országtól fügtek, egy sokkal távolabbi országtól. És mind a két említett nagyhatalom kudarcot vallott a Kubával való kapcsolataiban, és az biztos, hogy a következő időszakban nem fognak mindent egy lapra feltenni és abban is biztos vagyok, hogy a megállapodás erősíteni fogja az EU-t, és nem pedig gyöngíteni, mert eh, hasznos további partnernek látnak bennünket, és eh, bíznak bennünk. Szerintem nem kell agodalmaskodni Kuba miatt, nem kell attól félni, hogy majd Kuba elfordult tőlünk, és már nem találja érdekesnek az EU-val való kapcsolatokat, és nem az USA vagy Oroszország miatt, hanem nagyon-nagyon hosszú utat kell megtenniük ahhoz, hogy visszatérjenek ahhoz az állapothoz, amelyet régebben ismertek. Ami Kínát illeti, elismerjük, hogy erőteljesen elkötelezte magát Kína, Kubában befektető, együttműködő kereskedelmi partner, és végül is ez jó hír, és szerintem nem kell aggodalmaskodnunk ezzel kapcsolatosan. A kettős átmenet, amelyről Szárnyez asszony beszélt, gazdaság és demokratikus, teljesen megállja a helyét azt hiszem, hogy össze is függenek, és az egyik nem lehet a másik nélkül. Úgy gondolom, hogy az egyik mehetne a másik, a kobai hadosságok sem hiszik ezt. Ők úgy gondolják, itt a folytonosság keretében, hogy a jelenlegi rendszert lehet modernizálni és hatékonyabbá, dinamikusabbá tenni, versenyképesebbé nemzetközi szinten, anélkül, hogy a gazdasági vagy politikai alapokat érintenék. Vannak olyan jelek, amelyek ebben megerősítik őket, amennyire láthatjuk de hát lehet, hogy a mi tapasztalatunk korlátozza a látásunkat. Új gondolkodást, új munkamódszereket próbálunk bátorítani, például a mezőségi projektjeinkben szövetkezetekkel megpróbáljuk elérni azt, hogy ezek a szövetkezetek nagyobb manőverezési lehetőséget kapjanak, nem csak a termelésben, hanem a termékek eladásában is. De hát ez hosszú út, amit be kell járni. Az út ugyanolyan hosszú, hanem hosszabb politikai téren. Vannak változások, fontos munka zajlik, jelentős munka zajlik, a választási törvényen is változtatnak, és a képviseleti szerveken is. És ez rövid úton nem vezet oda, hogy az általunk megszokott struktúrák jönnek létre, de lehetőséget jelent a ö, nyilvános vitára. És számunkra egyik legfontosabb kérdés az, hogy minden lehetséges erőfeszítést megtegyünk, hogy a nyilvános vitát bátorítsuk a kubaiak, a kubai társadalom érdekében, hogy több nyilvános vita legyen a jövőjük alakításáról. Így lehet új módokat találni arra, hogy mi is velük tartsunk ezen a kalandos úton. A politikai téren és a gazdasági téren egyaránt. Milliamon úr említette a gazdasági pillért. Mint ahogy mondtam, ez nem referencia megállapodás, mert ezt nem is kérték. Mindig nehezebb egy ö, állami központú gondolkodás esetében tudni, hogy ezt fogják-e alkalmazni. Tény, hogy a befektetők produktívan tudják elhelyezni a tőkéjüket, bízva abban, hogy rövid távon nem lesz változás. Kubában kb. egy éve volt egy törvényváltozás a befektetésekkel kapcsolatban. Ez jelentős változás, jó változás, de még nincsen vége. A kereskedelem könnyítés is napi renden van. Ki kell használni az Európában Kuba számára rejlő lehetőségeket. Meg kell érteniük az európai fogyasztás sajátosságait. Folyamatosságot kell biztosítanak a minőségben. Így lehet megfelelni az európai piac elvárásainak. Ezek azok a területek, ahol nagy előrelépés várható, és ahol a bizalom lehet kiépíteni a kubai adminisztrációval, a pol- és aztán lassan áttérni a politikai irányítás szintjére. Ez vezetett oda, hogy megváltozik a kubai gazdaság és a kubai társadalom, de hát mi türelmesek vagyunk, és velük tartunk azért, hogy a továbbkötés változást a kubaiak érdekében sikerüljön végrehajtani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Lefler úr. Köszönöm szépen, kedves kollégák, a hozzájárulásukat. Azt hiszem nagyon hasznos eszmesere volt arról, hogyan alakul az EU és Kuba kapcsolata, és hogy eh, hogyan alakulnak a eh, Kuba-USA kapcsolatok és hát megtudtuk, hogy az ötödik tárgyalási kör egy hónappal ezelőtt került sor, egy misszió során, amelyet ön vezetett, Leffler úr. Ez fontos hozzájárulás ahhoz, hogy az egész régió tekintsük a Latin Amerikát, és úgy járjunk el, ahogy a 2000 14, ez 2020-as költségvetés felhasználásról volt szó. Reméljük, hogy lépést tapasztalom, mert köszönöm. Kedves kollégák, ennyit már e a holnap 9-kor találkozunk EU-Kína kapcsolatok. Köszönöm szépen a figyelmüket.